Tisztelt kollégák, szeretném elkezdeni az ülést. Úgy kezdjük, ahogyan azt tegnap jóváhagytuk, a negyedik napirendi ponttal. elisabeth schroedter jelentésével az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatással. Elisabethet szeretném kérni, hogy mutassa be ezt a jelentést. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Hát nincsenek itt sokan, de azok, akik itt vannak, azok biztosan érdeklődnek az iránt, hogy milyen gondolat húzódik meg a jelentésem mögött. Gyakorlatilag ez azon csomaghoz kapcsolódik, amelyről tegnap szavaztunk, hiszen azt mondhatom, hogy első alkalommal ebben a formában Egy közös tető alá próbáljuk hozni az alapokat, ahol, és most a vidékfejlesztési alap is itt van, Bizonyos hátrányos helyzetű régióknál ez már érvényesült a múltban, aztán feladtuk ezt a megközelítést, és most ismét egy közös tető alá vontuk az alapokat. Én ezt egy pozitív fejleménynek tartom. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy ennél a jelentésnél oda kell figyelnünk pontosan arra, hogy regionális fejlesztés, a vidékfejlesztés terén ez pontosan illeszkedjen ide. Ez az egyik központi eleme ennek a jelentésnek. Ez egy jogalkotási jelentés, tehát a bizottsági szöveget módosítjuk, és aztán ezt finomítjuk jogi szempontból. Általánosságban véve egyetértek a bizottsági dokumentummal, helyesnek tartom, úgy vélem, hogy a helyes irányba halad. A jelenlegi rendeletet fejleszti tovább, másfelől pedig pontosan azt tervezi, amit a többi jelentés is, a tevékenységi körét az Európa 2020-as stratégia szempontjából alakítja, de ami szintén egyértelmű a jelentésben, az az, hogy a közös agrárpolitika reformja is terítéken van. A következő kérdés, amelyet tisztázni kell a jelentés szempontjából, az az, hogy egyensúlyt találjunk a két központi fontosságú csomag között, és a vidékfejlesztésnek ez az anyaga pontosan a kettő között helyezkedik el. Egyfelől a regionális fejlesztéshez és a közös rendelkezésekhez kell igazítanunk, másfelől azonban ezt a szoros kapcsolatot a közös agrárpolitika, valamint a vidékfejlesztés között nem szabad megzavarnunk. Ezt a szempontból kell néznünk. Hat tartalmi súlypont van ebben a, ennél az eszköznél, és hogyha pontosan megnézzük, akkor gyakorlatilag négy dologról van szó, amelyek szorosan kapcsolódnak a közös agrárpolitikához. Aztán van még egy valami, ami azt, amiről azt mondhatjuk, hogy hát félig meddig a regionális fejlesztéshez kötődik, másodszorban pedig kapcsolódik a e, vidéki gazdálkodásokhoz, és van egy olyan súlypont, amely kifejezetten a regionális e, fejlesztést e, tekinti súlypontnak, nem pedig, és nem kötődik egy vidéki gazdaságban való műveléshez. Ebből egyértelművé válik az is, hogy itt nem arról van szó, hogy ez egy regionális politi- regionál politikai eszköz, különböző aspektusokhoz kell ezt tehát igazítanunk. És ezt azért hangsúlyozom, mert kulcsfontosságú kérdés itt a Regionális Fejlesztési Bizottságban az, hogy és ezt a szavazásnál is láthattuk, azt támogatjuk, hogy három régió típus kell, hogy legyen. A hátrányos régiók, hátrányos helyzetű régiók, az átmeneti régiók, valamint a fejlettebb régiók. Ez a regionális fejlesztési eszközben így nem tükröződik, éppen ezért sok kérést fogalmaztunk meg abba az irányba, hogy ez így megtörténjen. Teljes mértékben támogatom ezt. Ha megnézzük a gyakorlatot, és ez összefügg a társfinanszírozási rátával is. Rendkívül nehéz eh, a helyzet, hiszen különbözőek a társfinanszírozási ráták. Ezt a helyzetet javítani akartuk, ez nagyon fontos. Ez számunkra problémát jelent, ugyanis az agráriumban a társfinanszírozási rátát nem a régiók alapján határozzák meg, hanem mindenek előtt az alapján, hogy eh, a gazdálkodást hogyan lehet támogatni. És itt teljes az ellentmondás, és egy feloldhatatlan problémával szembesülünk. Én pedig találtam egy olyan megoldást, amely azt hiszem, hogy mindenkit kielégíthet. Ugyanis két kérdést fogalmazunk meg. Ugye az átmeneti régiókban azt mondják, hogy ugyanolyan társfinanszírozási rátát akarnak, mint a regionális eszközöknél, különben ellentmondás következik be, mert az egyik intézkedéshez egy adott százalék arány érvényesül, a másiknál pedig egy másik, és ezt nem tudják összehangolni. Ezt figyelembe vettem, méghozzá úgy, hogy ezt az opciót beépítettem a jelentésbe, de opcióként fogalmaztam ezt meg, hiszen említettem, hogy hat súlypontunk van, és ez csak az egyik a hat közül, tehát van egy másik súlypont, ahol viszonylag nagy az ütközés, a másik százalék arány, a többi százalék arány pedig másképpen számítják, figyelembe veszik a gazdaságban való gazdálkodást. Ugye a hegyi, hegyvidéki térségekben természetesen teljesen mások a feltételek, mint a síkságon működő gazdálkodásokban. Éppen ezért én egy olyan megoldást találtam, ami a következő tartalmazza. A tagállamoknak biztosítjuk ezt az opciót, hogy ez miért szükséges, azért mert az átmeneti régiók szempontjából is fontos lehet, hogy nem akarják mégsem kiigazítani esetleg a százalékarányokat, mert ez azt jelentheti, hogy kevesebb lesz a projekt. Inkább lehet, hogy több kis projektet akarnak, és finanszírozási szempontból ezt csak egy alacsony százalékarányjal lehet megvalósítani. Opcióként vázoltam fel azt, hogy azon tagállamok, amelyek azonos százalékarányt akarnak, mert az ő programjai kivitelezése szempontjából ez jobb, ők ezt megtehetik, korlátozott források állnak lehet rendelkezésre, kevesebb a projekt, akkor ők ezt a tényt eleve elfogadják. Aki kevesebb projektet akar, vagy több kis projektet, akkor ugyanazt az összeget több projekt között osztja fel, Fontos, hogy a gazdaságokban adott esetben ugyanolyan százalék arányt próbálnak érvényesíteni, ők ezt megtehetik, ha ezt kívánják. És főleg a néppárti kollégák szempontjából lehet ez egy megoldás. Most tehát lehetőség nyílik arra, hogy egy tagállamban ugyanolyan százalék arányokat érvényesítsenek, de akik ezzel nem kívánnak élni, mert inkább több kis projektet akarnak véghez vinni, mert a nemzeti társfinanszírozás adott, ők ezt is megtehetik. Én úgy gondolom, hogy ez egy zseniális megoldás, és így áthidalhatjuk a problémákat. A jelentésnek van egy súlypontja, ez ugye egyértelmű, és végül is logikus is. Itt ugye a líder csoportokról van szó, a líder módszerről és ez szorosan kapcsolódik az általános rendelethez is. A az általános rendeletben a 28-as cikkről a 31-es cikkre tértünk át, átvettük a líder módszert, és ezt csak ebben a rendeletben konkretizáljuk. Az én feladatom az volt, hogy kiigazítsam ezt itt. Ezek volnának gyakorlatilag a súlypontok. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy miért a líder van a súlypont, azért, mert ez a vidékfejlesztésből származik. Ott gyakorlatilag már 20 éve bevált módszernek nevezhető, sikeresnek bizonyult, és pontosan emiatt építettük át, vettük át az általános rendeletbe, mert ez foglalkoztatási kezdeményezéseknél is felhasználható, alkalmazható. A, vidé- a városi térségeknél is. Tehát ezért vettük át. És ebben az összefüggésben volna még egy apró nehézség is a rendeletnél, amely lehet, hogy egy komoly problémává nő, nőheti ki magát. Meg kell tehát vitatnunk. Az árnyékjelentéstevőkkel előzetesen már egyeztettem ezen fő problémákról, és itt a vidéki térségek definíciójáról van szó. Van, aki azt mondja, hogy ezt nem akarja meghatározni, én azonban igen. Úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztési alap a vidéket kell, hogy fejlesz, erre kell fordítanunk. Kész, kérdés azonban, hogy hogyan tudjuk ezt definiálni, hogy ne egymás mellett éljenek a városi és a vidéki térségek. Van ugyan egy határ, de és egyébként, hogyha mondjuk definiáljuk a vidéki térségeket, de a városban értékesítik a gazdák a termékeiket, viszont azt a helyet, ahol értékesítik a termékeiket, nem támogatják, és az, azon, annak a támogatásáért egy másik minisztériumhoz kell, hogy folyamodjanak. Nos, ez is egy problémát vethet fel, amit tisztázni kell. Én ezért azt javaslom, hogy a definícióként funkcionális térségeket veszünk, tehát beépítjük a város és a vidéki térségek kapcsolatát. Ezt megtalálhatják számos módosításban. Ezek azok a pontok, amelyeket fontosnak ítéltem meg ahhoz, hogy a két nagy szakpolitika között összhangot teremtsek, és úgy alakítsam ezt az alapot, hogy ez működőképes legyen. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Elizabeth, a néppárt részéről. Sikierszki úr, az árnyék előadó. <coughs> W ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej przewidziano realizację wielu Nos, a közös mezőgazdasági politikában nagyon sok tevékenységet folytatunk a fenntartható erőforrásokkal, hogy fokozzuk a versenyképességet, hogy küzdjünk az éghajlatváltozás ellen, hogy biztosítsuk a vidéki területek túlélését. Mondhatják, hogy nagyra törőek a célok, de az eszközök ugyanakkor nagyon szerények. Úgyhogy ha más alapokból felhasználhatnánk az eszközöket, az egy jó elképzelés lenne, ezt ragadjuk meg. És úgy gondolom, hogy a vidéken alkalmazott projekteket támogatnunk kell, különösen azokat, amelyeket a szociális vagy a vidékfejlesztési alapból támogatunk. Tartsuk azonban észben, hogy a második pillér, pillér sokkal szélesebb az új tagállamokban, hiszen ők még mindig most érnek be minket, most érik be a történelmi lemaradásukat, és nagyon szélesek a tevékenységek a zöldesítés terén. Vagyis a vidéki területeknek a versenyképessége ezekben a régiókban gyengébb. Tehát a különbségeket tartsuk észben a különböző tagállamok között. Azon kívül a gyakorlati kérdések is ott vannak. Legyen átlátható és egyszerű, a lehető legegyszerűbb a rendszer. Amikor az ember pályázik, amikor megkapja a támogatást, a lehető legátláthatóbb legyen ez az eljárás, hogy a kedvezményezett megértse, hogy hogyan kell a projektet végrehajtani sikeresen. Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezek az intézkedések megfelelően kerülnek megvalósításra. 10-es, 40-es és 45-ös módosítók ezekre vonatkoznak. Például, ha van egy olyan projekt, amelyet különböző alapokból lehet támogatni, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy hogyan kell beadni a pályázatot, kitől fogja kapni a támogatást. A kedvezményezettet engem aggaszt ez a megoldás, és azt gondolom, hogy bizonyos projekteket éppen emiatt nehezen tudnak majd megvalósítani, vagy nem tudnak megvalósítani. Én nem támogatom azt, ami azt mondja, hogy lehetséges olyan projekteket létrehozni, amelyeket különböző alapokból támogatunk, beleértve a vidékfejlesztés alapot is. A 3-as, 17-es, 18-es, 19-es, 20-as, 21-es, 80-as módosítók mind ugyan erre vonatkozik. Most pedig hadd térjek át a líder kérdésére. Vannak olyan helyi közösségek, amelyek képesek projektek létrehozására, amelyeket helyi szinten szerveznek meg, de a LEADER projektekre a 42-es, 45-ös szerződés cikkelyek szerint a LEADER projekteket bizonyos módon kell létrehozni és ezekhez megfelelő jogszabályok kapcsolódnak, csak úgy, mint a pénzügyi keretekből is, a kap pénzügyi kereteiből. Tehát, hogyha a LIDER projektet valaki meg akarja valósítani, nagy akadályokba ütközik, mert nagyon nagy a zavarodottság, hogy hogyan kell ezt megtenni, melyik a kifizetőhely, melyik az irányító testület, ez kinek a hatásköre hogyha a líder megközelítést mindenképpen alkalmazni akarjuk, akkor ezt azért tartsuk észben, hogy össze kell hangolnunk a feltételeket, össze kell fésülnünk a különböző alapok feltételeit. A következő programozási időtartomban szerintem koncentráljunk a helyi projektekre, helyi fejlesztési stratégiákra van szükség. Ezen kívül tartsuk észben, hogy azokat kell támogatnunk, akik helyileg akarnak projekteket létrehozni. 67-72-es módosítók erre vonatkozik. A 1482-es módosítókban a maximális 10%-os támogatásról beszélek, amelyet a líder projekteknek kell biztosítani. Volt egy javaslat arra, hogy 40%-ot szánunk a zöld projektekre és a Natura 2000 projektekre. Ezen kívül a vízgazdálkodási irányelvre. Ez viszont azt jelenteni, hogy gyakorlatilag a pénz felét két területre koncentráljuk. Ez nem helyes. a versenyképesség fokozása, a vidékfejlesztés. Ezekre már csak a pénz másik fele jut, pedig nagyon kiterjedt területek, ez nem helyes. Szerintem ne legyen ez a maximalizált 10% minden célkitűzés esetében, mert ezt mondja ki a 46-os módosító. Szerintem ez nagy mértékben korlátozza a lehetőségeket, és mindig az adott régió szükségleteit kellene figyelembe venni. Ezen kívül a maximum 10% a líderen belül. Túl magas. Szerintem ezt nagyon nehéz betartatni a megvalósításkor. A jelenlegi programozási időszakban a maximum az 5 százalék. Az új programozási időszakban pedig 2,5 százalék lesz. Nagyon kevés tagállam volt az, aki képes volt felszívni még ezt a 2,5 százalékot is. Most pedig a meghatározásokról. Én úgy gondolom, hogy bizonyos meghatározások még mindig eléggé zavarosak, nem elég részletesek. Például mi a vidék és a város kapcsolata, 4-es, 20-as, 25-ös, 16-os, ezek mind ide tartoznak, mint módosítók. Hát remélem, hogy a megjegyzéseimet figyelembe veszik, és beadom a módosítóimat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, Nincsen más elő, árnyék előadó itt, úgyhogy Holdrich Vlasáknak adom meg a szót. Nem? Senki, senki nem akar? Más? Nem. Jó, hát akkor majd Vlasek úr után a bizottságot meghallgatom. Pani předsedkyně, e, já musím ocenit. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon nagyra tartom a jelentéstevőnek a munkáját, ez nagyon fontos téma és tegnap szavaztuk meg az ezzel kapcsolatos rendeletet. Hagyj tegyek néhány megjegyzést. Először is. A definíció. Mik azok a vidéki területek? A városok meghatározásával kapcsolatban nagyon sok tapasztalatunk van, de aztán egyetértettünk abban, hogy európai szinten nagyon nehéz közös definíciót találni arra, hogy mi az, hogy vidék. Mert a kulturális, történelmi és környezeti feltételek eltérnek. Nos, a funkcionális terület kifejezést, az, az tetszik nekem, csak még nem határoztuk meg. Én hogy értelmezem ezt? Úgy értelmezem, hogy ez egy olyan terület, amelynek az a feladata, hogy bizonyos minőségű szolgáltatásokat nyújt azoknak, akik ott élnek. A hatóságoknak pedig biztosítania kell, hogy a vidéki és városi területeket összekötik ezek. Következő megjegyzésem a LIDER módszer. Igen, ez egy nagyon népszerű módszer, de a finanszírozás és a megvalósítás ezen a területen sokkal könnyebb ugyan, és ezért meg kell tartanunk, de ennek ellenére az elérhető finanszírozás nagyon alacsony ezen a területen. Ha még ezt is csökkentjük, akkor nagyon nehéz lesz megvalósítani. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a, eddig 25%-os volt az adminisztrációs költségek arányát. Ezt mindenképpen csökkenteni kell. És végül a helyi projekteket illetően. Ezeket a projekteket a helyi fejlesztési tervekkel összhangban, a regionális tervekkel összhangban kell lefolytatni, hogy ne ütközzenek össze. Ezek lennének a megjegyzéseim, és örülök az együttműködésnek. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most eh, a mezőgazdasági főigazgatóság eh, eh, Jezsi Pleva igazgatóját kérnem föl, aki a vidékfejlesztésért felelő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy a bizottság részéről köszönetet mondjak a Regi Szakbizottságnak a nagyszerű és jelentős munkáért, a vélemény tervezett kidolgozásáért a vidékfejlesztési politikáról. A bizottság úgy véli, hogy ez a dokumentum rámutat az alapos megértésére, annak, hogy a vidéki területekre milyen kihívások várnak, és támogatja magának a bizottság javaslatának alapjait is. Számos módosító érkezett, és engedjék meg, hogy röviden néhányat ezen módosítókból magam is kommentárral illessek. A líderrel kezdeném. Teljesen egyetértek abban az elemzésükben, hogy a líder az egyik legfontosabb EU eszköz, annak érdekében, hogy előmozdítsuk a helyi szintet és egy alulról felfelé építkező végrehajtást tudjunk elősegíteni. Nagy örömömre szolgál, hogy úgy fogalmaznak, hogy a líder jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy az EU láthatóvá váljon a polgárok számára. A bizottság ezért azt javasolta, hogy erősítsük meg a e megközelítést egyrészt azzal, hogy a teljes közös stratégiai eh, keret alapra kiterjesztjük azt, másrészt az alulról felfelé építkező megközelítéssel a jobb eh, helyi társadalmi partnerek eh, képviseletét erősítsük, és a helyi fejlesztési stratégiákat is megerősítsük vele. Arra is ki szeretnék térni és megerősíteni, hogy az emba, az egyetlen olyan KSK alap, amely minimum 5%-ot kíván a líder alapra áldozni. Ezt úgy tettük, hogy alaposan a különböző tagállami helyzeteket megvizsgáljuk a líder abszorpciós kapacitás és felvétel szempontjából. Ezért úgy vélem, hogy Ahelyett, hogy a minimum hozzájárózást 10%-ra emelnénk az EU szintjén, azon tagállamok, amelyek tovább szeretnének lépni, ezt megtehetik, de önkéntes alapon. Ezen túlmenően a bizottság már létrehozott egy olyan ö, kezdeményezést, amelyel a líder ö, ö, ráfordítás ö, a 80%-os együtt finanszírozással, közös finanszírozással megoldható. A bizottság együtt, egy, együtt gondolkodik, és egyetért a vélemény előadójával, mely szerint a saját tapasztalatokat kell kiaknázni helyi szinten az elkövetkező időszakokban, és ugyanakkor ezt nem stratégiai megalapozottság és a jövőbeli kihívásokra való megfelelés nélkül kell tennünk a helyi fejlesztési stratégiáknak hála. Méltó, méltányos és kiegyensúlyozott szelekciós folyamatra van szükség, amely az új és a régi csoportokra is érvényes kell, hogy legyen. Néhány megjegyzést a klíma és környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban. A klíma és környezetvédelmi kérdések tekintetében jó látni, hogy igen, megfontoltan vizsgálja az önök szakbizottsága azt a tényt, hogy a jelenlegi és a jövőbeli kihívások e két területen jelentősek. Ezért a vélemény azt javasolja, hogy minden tagállamban az EMVA keret 40%-át bizonyos klíma és környezetvédelmi intézkedésre költsék a 25% helyett, amely a bizottság tollából származó javaslat, vagy 30% amelyet az Agriszakbizottság javasolt. A bizottság szerint ezen kötelezettséget nem kellene ö, ö, megvalósítani, mert a jelenlegi vidékfejlesztési programok ö, stratégiai programozás tárgyát képezik. 2013 után a vidékfejlesztési programok sokkal inkább eredményközpontúak lesznek, nem pedig kiadás megközelítésűek lesznek, ezért ami a 25%-os vagy több plafonértéket illeti, ez egyfajta védintézkedés annak érdekében, hogy a tárgyalás a bizottság és a tagállamok között ezen az alapon ö, nyugodjon, de itt nem egy kemény vonalas jogi ö, kötelezettségről van szó, ami a százalékos arányt illeti persze vitatárgyát képezheti az. Most pedig engedjék meg, hogy az a 10 százalékos hozzárendelést szeretném megtárgyalni a hat prioritásokhoz képest az EMBA hozzájárulást. Ami a stratégiai programozás gondolatát illeti, úgy gondolom, hogy az EMVA alapokat célirányosan kell a kihívásokhoz rendelni, alapos megfontolást követően minden egyes tagállamban, annak érdekében, hogy elérjük az Európa 2020-as célokat. Ezért az alapokat úgy kell allokálni, hogy mm, célokhoz kapcsoljuk azokat, nem pedig ráerőltetünk minimális mm, mennyiségű alapokat egyes prioritások megvalósításához. Tudomásul vettem, feljegyeztem azt is, hogy az önök szakbizottsága számos változásra tett javaslatot a jövőbeli vidékfejlesztési prioritások tekintetében. Általánosságban elmondhatom, hogy a bizottság úgy ítéli, hogy a változások nagy többsége a, nem a politika hatájára vonatkozik, és így a célok elérését szolgálja. Ami a gyorsítás fontosságát illeti a városi és vidéki területek közötti kapcsolatok ápolásának a, és a támogatást illeti, ott partnerségi megállapodásokra van szükség, és a líder módszer követése az irányadó ami a, vi, a vállalkozó kedv élénkítését és a vállalkozások támogatását illeti, a bizottság is egyetért abban, hogy külön figyelemmel kell a kis, közép és mikrovállalkozásokat kezelni, Ugyanakkor arra szeretnék utalni, hogy a nagyméretű vállalkozásokat sem szabad kizárni a támogatásból, különösen akkor, amikor a tudás transferre, az IA tájékoztatásra, információra van, van szó, ahol befogadó megközelítés az irányadó. Röviden hadd szóljak a magasabb társfinanszírozási rátáról is, amikor az átmeneti régiókról van szó. Ez a téma természetesen abba a kontextusba helyezendő, hogy az MFF vita is most folyik, és a több éves pénzügyi keret vonatkozásaiban született maga a javaslat is. Csupán néhány témára utaltam most felszólalásomban, de remélem, hogy azt az üzenetet közvetítettem önök felé is, hogy a bizottság, a Regi Szakbizottság munkáját igen komolyan veszi a vidékfejlesztés tekintetében. Készen állunk további produktív együtt, együttes eszmecserére is munkára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Elizabeth szeretne röviden még észrevitelezni valamit. Három dolgot szeretnék mondani először is a bizottság nyilatkozatával kapcsolatban. A létező LIDER csoportokat elismerik, de persze az új projekteket meg kell vizsgálni, még mielőtt új forrásokhoz jutnának. Ez számomra elfogadható, meg kell néznem, hogy a megfogalmazáson alakíthatunk-e. Valóban arra gondoltam én is, hogy nem automatikus elismerés következzen be. Ha jó elképzelések kerülnek az asztalra, akkor természetesen átfogalmazhatjuk a szöveget is, a jelenlegi megfogalmazás mellett tartok most ki, és mivel 20 évig ez megfelelő volt, abból indultam ki, hogy az elkövetkezendő évek során is működik majd. Véleményem szerint ez már benne van, ez így jó, de utána nézhetünk. Másodszorban a Nature Resources miért változtattunk a százalék arányon? Azért, mert az illetékes bizottság az MV, a Környezetvédelmi Bizottság, és az ő álláspontjuk alapján jártam el, amikor emeltem ezt az arányt Végül pedig, ami az átmeneti régiókat illeti, én az általam talált megoldást jónak tartom, gondoltam a bizottság is elfogadhatónak tartja. Így egy nagyon nehéz problémát oldottunk meg, és remélhetőleg a szakbizottság is ezt támogatni fogja. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel pedig akkor lezárjuk ezt a reddi pontot, és azt javaslom, hogy a módosítók benyújtásának határidejét július 16-ában déli 12 órában határozzuk meg. Most pedig, tisztelt kollégák, térjünk át a következő napirendi pontra, de némi rugalmasságra van szükségünk, ugyanis Markusnak el kell mennie szavazni, ezért arra kérném önöket, hogy jelezzék az Európai Összekapcsolódási Eszközről szóló jelentésnél hányan kívánnak hozzászólni, hogy az alapján tervezhessünk, beleértve az árnyékjelentéstevőket is, mert csak Odrich látom itt az árnyékjelentéstevők között. Négyen kívánnak hozzászólni, tehát akkor negyed 12-re kell ezt 3-4-11-re kell ezt elhalasztanunk, mert Markusnak el kell menni az ítrébe szavazásra, tehát ezt a napirendi pontot akkor később vitatjuk meg. Markus, mivel még mindig van 8 percünk, azt javaslom, kezdjük el. Kléber asszony nincs itt. Akár fel is függeszthetem az egész ülést, de annak alig, ha lenne értelme. Tehát ha nem gond, akkor kezdjük el. Um, um, Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Sajnos az ipari szakbizottságban az energiahatékonyságról ott kellene, mert árnyék előadó vagyok, és szavazunk. Tegnap szavaztunk a strukturális alapokkal kapcsolatos rendeletről. A 84-es kapcsolatban egy kompromisszumot szavaztunk meg, a kohéziós alapról és az eur ről az Európai Összekapcsolódási Eszközről. Korábban más megegyezéseket kötöttünk a munkacsoportokban, a Trannal és a Regi vel, a regi tagjaival, de most mégsem az valósult meg, úgyhogy valahogy nem áll össze ez a dolog. Most kihangsúlyoznám az öt legfontosabb pontot. Először is támogatjuk az EÖE-t regionális bizottságként, mert neki, hogy valósuljon Európában másodszorban a tagállamok, amelyek részt vesznek ebben az eszközben. A, tehát nem szabadna beleszámítani ide a GDP felső határértékén megszabott 2,5%-nak. Ez nem fair, mert így megbutat, meg büntetnénk a tagállamokat, hogyha nem sikerülne ezt betartaniuk. A következő pont én pénz erősebb pénzügyi támogatást szánnék a határon átnyúló projektekre, hiszen ezeket kellene igazán kiemelten támogatni. Végül az eszköz keretében, hogyha maradnának pénzek, akkor egy újra elosztási rendszert alkalmaznánk azoknak az országoknak az előnyére, akik nehéz gazdasági helyzetben vagy, vannak, és ez azt is okozná, hogy a bizottságnak nagyobb beleszólása lenne a pénzek újraelosztásába. Ez belekerül majd a jogalkotási javaslatba, de sajnos itt most le kell zárnom, és Äh, dieses Thema vielleicht noch diskutieren können oder nicht diskutieren. És hát az, hogy erről majd vitát nyitunk, vagy nem nyitunk nyitát, hát majd meglátjuk, hogy hogy járunk el. Remélem, hogy azért még lesz öt percet, hogy maradj, de hogyha elmegy, akkor elhalasztjuk ezt a vitát. De van öt percet, mert Vlasak úr az egyik árnyék előadó, aki itt van. Bostinár úr, majd tízkor jön, jó, akkor mégiscsak 3-4-11 lesz ebből, úgyhogy azért Olzsik a szó. Igen. El kell, hogy ismerjem. Hogy én ennél szélesebb vitát szeretnék a kollégákkal. Jó, elnök, akkor elhalasztom ezt a vitát 10 óra 45-re. Jevkenyi Mojcák Levált helyettesíti, úgyhogy jöhet a következő napi rendi pont. Mojcák Levának a KKV-knak nyújtott pénzügyi konstrukciókról. Uh, a kollég Kleva... Kleva kolléganőnk azt kérte tőlem, hogy kérjek elnézést a nevében, mert sajnos személyesen komoly politikai szlovéniai elkötelezettségei miatt nem tud itt lennünk. Néhány héttel ezelőtt itt a regiben a pénzügyi eszközökről ö, írott ö, következő MFF időszakra vonatkozó ö, véleményéről szavaztunk, és számosan egyetértettünk abban, hogy a pénzügyi eszközöknek az elkövetkező pénzügyi időszakban ö, fontos szerepet kell tulajdonunk tulajdonítanunk. Véleménytervezetet fogalmazott meg Kleva asszony, a kis és középvállalatokat megcélzó és az ERFA-ból támogatott pénzügyi konstrukciókról. Nos, ez múlt áprilisra tekint vissza. A véleménye az volt a véleménytervezetnek, hogy a hatékonysága az EMVA támogatásoknak, pénzügyi konstrukciók esetében. A jelenlegi nem megfelelő pénzügyi eszközök miatt és szabályozás miatt nem megfelelő. A véleménytervezetében elismeri az előadó, hogy beazonosításra került mindennek hiányossága az a négyes fejezetében a bizottság közleményének is, amely a platformról szól. A Regit felhívja arra, hogy átláthatóságra van szükség a jogi keret szempontjából. Üdvözli a számvevőszék megállapításait, mely szerint a, a pénzügyi eszköztárban egy új programozási időszakban új megoldásokra van szükség annak érdekében, hogy kötelezővé kell tenni az ex ante ö, ö, felmérést. Technikailag robusztus monitoringon keresztül kell ezt a pénzügyi eszközöknél megoldani. Az előadó asszony ugyanakkor azon a véleményen van, a saját véleményében, hogy ugyan a számvevőszék azt kéri, hogy a tőkeáttétel, mint olyan rátája megmaradjon, de a kohéziós politikában az általános megközelítés az, hogy a kevésbé fejlett gazdasági nehézségekkel küzdő régiókra összpontosul a támogatás. Viszont ez az eszköz nem csak kifejezetten a rövidtávú tőke megtérülésre irányul, hanem a társadalmi előnyöket is keresi. Klerva asszony azt mondja, hogy nagy értéke lenne az ilyen megközelítésnek a 2007-es, 13-as időszakban, és nagyon várja a további együttműködést az árnyék előadóskal ezzel a dossz, ebben dossziében. Elnök asszony, köszönöm megnyitom a vitát, és Lambert van Nisztelrooy szerepel csak a felszólalás listán, kérem jelezzék igényeket. Hány percben szólhatok? Amennyit csak akar, mondja az elnök asszony, akár. Ha nem fáradt a tegnapi te, tegnapi szavazás miatt, akkor 10.30-ig is szólhat Van Nisztelrooy úr. Igen, a véleménnyel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos valóban, hogy még mielőtt egy új időszakot kezdünk egy új szabályozási kerettel, ezeket a dolgokat világosan le kell fektetnünk. Mm, és nagyon örülök annak, hogy az új pénzügyi rendelet valóban megcélozza és megvizsgálja ezen eszközöket. Elfogadtuk azt is, hogy ezen eszközök lehetőséget biztosítanak arra, hogy szavatolják, szavatoljuk, hogy úgymond a kis és középvállalatok számára azt a lehetőséget, hogy valóban pénzhez jussanak akkor, amikor a bankok nem támogatják őket. Ez a legnagyobb problémája a jelen időknek. Itt nem a vállalkozó kedvel van gond. Ha viszont egy bankba elmegy egy vállalkozó, és háromszor a nagy bankok ö, ö, azt mondják, hogy nem, nem folyósítunk, nem támogatjuk, mert nem látjuk át, hogy két éven belül megtérül-e a befektetésünk, ilyen időket élünk. A finanszírozással problémák vannak, kreatívnak kell tehát lennünk. Itt a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről viszont nagy kreativitást nem látunk, hanem inkább korlátozó a megközelítés, és egy helyzetet kell megcéloznunk, és ezen az helyzeten ö, valahol a pénzügyi rendelettel lehet ö, megoldani. Nagy áldás az, hogy új eszközöket ö, kapunk majd Ebben a szakbizottságban itt nálunk igenis képesnek kell lennünk olyan irányba ellépni, hogy az új pénzügyi eszköz használjuk. Kevesebb korlátozásra van szükség, miért? Mert minden egyes ország például az ERFA keretében az új pénzügyi eszközt használhatja. Ahogyan én látom, az, állatú, az államok azt mondhatják, az államok valóban azt mondhatják, hogy ezen ERFA támogatást az elkövetkező programozási időszakban felhasználhatják az új pénzügyi rendeletnek hála. Új lehetőségek léteznek tehát, vannak olyan országok, amelyek a kockázat megosztási lehetőséggel is élnek, mások nem. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a kis és középvállalatoknak lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek ezen eszközök felhasználásában. Ez nem kötelező érvényű persze, ez nagyon fontos, tehát még egyszer kihangsúlyozom, elmondani, és tárgyalás tárgyalni kell el, erről a tanácssal. Tehát azt mondjuk, hogy használják föl az országok e lehetőséget. Nagyszerű dolog az, hogy maga a tőke áttételi hatás milyen. Igen, sokkal magasabb lehet a tőke áttétel, mint a hagyományos támogatásoknál. És ezen a módon működhet a dolog. Ha így járunk el, az Európai Parlament már kihangsúlyozta számos állásfoglalásában, számos eszközzel kapcsolatban, hogy milyen fontos is a kis és középvállalatok számára, és a startupok számára is ezen eszköztár felhasználása. Felesleges kihangsúlyoznunk azt, hogy Igenis, itt a minőségre kell törekednünk, az irányítás minőségére a tagállamokban, a régiók szintjén is, annak érdekében, hogy éljenek a lehetőséggel. Ahogy már a múltban is kihangsúlyoztuk, nagyon gyakran az erfában a nagyobb vállalatok koncentráltan támoga, élnek a támogatás lehetőségével, és a régiók szintjén is. Itt nem csak a kis és középvállalatokról van szó, mindkettő felhasználhatja, és tegnap is ez, ez irányba ö, szavaztunk, hogy a nagy vállalatokat se zárjuk ki az innováció hál, ö, lánccából, az innováció sorából, tehát egyrészt a KKV-k, másrészt a nagy vállalatok is hozzáférhessenek, hiszen sokszor a KKV-k helyett inkább a nagyobb konzorciumok és ö, egyetemek élnek el lehetőséggel. Még egyszer azt szeretném elismételni, hogy fontosnak találom ezen eszköz felhasználását és meglétét, és azt, hogy célirányosan a kis és középvállalatokat ö, ö, közelítsük meg az elkövetkező programozásban, és azt gondolom, hogy erre lehetőség van. Úgy minden évben nem kell a költségvetés ellenőrzési szakbizottság elé járulnunk, hogy kérem bólincson rá megint. Nem, tessék, ez irányba haladjunk. Köszönöm. Azt hiszem, Lembert, kimerítetted az elkövetkezendő három ülésre a felszólalási időkeretedet. Hihetetlen. Nem tudom, valaki kére még szót. Köszönöm szépen. Miután Van Nistelrooy azért az egész időkeretet nem merítette ki, én is, nekem is jut így néhány perc. Először is azt hiszem, valóban igaz, hogy az, amit a tagállamok tesznek ezzel eszközökkel, ez nagyon fontos, és az is, amit nem tesznek. Az én tapasztalatomból azt mondhatom, hogy a régiónban az elmúlt tíz évben megpróbáltuk a visszaforgathatóságot, és a kormányjal küzdöttünk éveken keresztül, hogy megállapíthassuk, mi az, ami jogszerű, végül pedig működésbe hoztuk a rendszert, ami működik most, és mindenki elégedett az eredménnyel. Azt hiszem, hogy egy olyan időszakban, amikor a bankrendszer többé-kevésbé összeomlott, új eszközökre van szükségünk, amelyek helyi és regionális szinten támogatást nyújtnak, nyújtanak. A térségemben a turisztikai ágazat jelentős, vannak olyan vállalatok, amelyek magántőkét szeretnének befektetni, támogatnunk kell az fajta új kezdeményezéseket. Azt hiszem, hogy ez egyre nagyobb jelentőséggel bír majd a jövőben. Köszönöm. Ha nincs más valaki, aki hozzá szeretne szólni ehhez, azt hiszem, hogy Rachel Rankri a pénzügyi ö, osztály pénzügyi részleg vezetője a bizottság részéről szót kért. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam, és felszólhatok a bizottság nevében. Először is az előadónak szeretnék köszönetet mondani ezért az alapos és kimerítő munkáért, amelyet a véleménytervezet kapcsán elvégzett. Először is, ahogyan az első hozzászóló említettem, és egyetértünk azzal, hogy a jogalkotási javaslataink a számvevőszék bírálatait is figyelembe vették, azra törekedtünk, hogy átláthatóbb, egyértelműbb jogi keretet tervezzünk kezdettől fogva. Említették ugye az előzetes ex ante értékelést is, és nagyon nagyra, ítél, nagyon nagyra ítéljük a társjogalkotó szerepét e tekintetben. A javaslatokat örömmel fogadjuk, különös tekintettel, ami a áttételt illeti. Mi is egyetértünk azzal, hogy a áttétel meghatározása és szerepe a kohéziós politika szempontjából figyelembe kell, hogy vegye a különböző szakpolitikai célkitűzéseket, a kedvezményezetteket, valamint a közös irányítás, a megosztott irányítás kérdését. A véleménytervezetben erre is ki kell térni, és lehet, hogy a gyakorlatban a különböző eszközök végrehajtása nem megvalósítható. Szerintünk ez egy követelmény kell, hogy legyen azonban. Szeretnénk hozzátenni azt is, hogy az EU alapok sokszorozó hatása figyelembe nem szabad, hogy figyelembe kell vegy, nem szabad, hogy figyelembe vegye a nemzeti hozzájárulást, mert ez nem lehet pusztán a nemzeti hozzájárulás alapján kiszámítani. Az audit jelentést is említették, szerintünk ez is nagyon jó elképzelés. Talán 2016 lenne egy jó határidő, mert akkor az egész keretet figyelembe tudjuk venni, és így jobban meg tudjuk ítélni ezen eszközök hatását. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság észrevételeit a kollégánkhoz hogyan tudnánk eljuttatni, nem tudom, hogy Mojcek Levához esetleg el tudná juttatni írásban ezen észrevételeket, így számára is fontos lehet megismerni az önök véleményét. Már csak a módosítók benyújtásának határidejét kell meghatároznunk, július 16-a, déli 12 óra. És azt hiszem, hogy ezzel akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Most pedig azt javaslom, hogy térjünk át a 18-as napirendi pontra, amely Andrej Kovacsev jelentés tervezete, véleménytervezete. Az, időköz, az időközi jelentés a 2014 és 20 között időszakra szóló több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban. Most pedig Andrejnek adnám meg a szót. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Ez a több éves pénzügyi keret időszakos jelentéséhez kapcsolódik, és a beleegyezési eljár, a jóváhagyási eljárás keretében önök is még egy jelentést össze fognak állítani. Több mint egy évvel ezelőtt kezdődött ez a kezdeményezés, mivel bekövetkezett a gazdasági válság. Azt hiszem, hogy erőforrások nélkül a 2020-as stratégia ugyanúgy kudarcot val, majd, mint a 2010-es stratégiánk. Nem szabad válság mentalitást alkalmazni. Nem csak azt kell hajtogatnunk, hogy a közös költségvetés csökkenteni kell a válság miatt. Pont ellenkezőleg a 2020-as stratégiában már szerepelnek a céljaink, most már a finanszírozásra van szükség. Jó lakhatási körülményeket, beruházásokat, a hozzáadott értékteremtést kell támogatni, mert ez teremti meg a lehetőségeket a versenyképesség fokozására és a növekedése. Ezért a több éves pénzügyi keretben a kohéziós politika kell, hogy legyen az európai szolidaritási politika alapja. Ez az egész Európai Uniót érinti. A közvetette kezdeményezettek és a nettó befizetők, a kereskedelem és a piacok területén a leginkább érintettek a kohéziós alapokban. Nagyon fontos a kohéziós alapoknak a célzottsága és a felszívása, ez kell ahhoz, hogy megfelelően részt vegyünk az egységes belső piacban a 2020-as stratégia elérására. A költségvetési szakbizottságnak az ajánlása képzi majd az Európai Parlament tanácsa folytatott tárgyalásainak alapját. A jelentésemben Salvador Garriga kollégának a 2011. június 8-ai jelentését és az MFF-fel júniusban a plenárisan elfogadott határozatot vettem alapul, a regionális szakbizottságnak június 22-én azt ajánlottam, hogy 376 milliárd eurót vegyük minimumként alapnak a politika finanszírozására, és a parlament tárgyalási pozícióját ez alakítsa ki az MFF-et illetve. De most tisztáznunk kell valamit, és a bizottságnak a válaszát várom. Mert Lewandowski biztos úr múlt héten egy technikai módosítást eszközölt az összeget illetően bizonyos makroökonomiai mutatók miatt. This document at the uh, end is uh, set that... Mert a kohéziós politikára azt mondta, hogy a végleges összeg 3 379 milliárd 243 millió eurót kapunk, de aztán a mi papírjainkban mínusz 5 milliárd szerepel, és tegnap háromszor is elolvastam, de nem értettem. Uh, um, Tehát választ szeretnénk a bizottságtól arra, hogy miért eszközölt ezt a technikai módosítást az összegben? A bővítés miatt, vagy miért? Az egyik oldalon mínusz 5 milliárd, szerepel, a másik oldalon meg plusz 3 milliárd a kohéziós politikára, úgyhogy nem érthető. Végül a jogalkotási csomagot illetően. Készen állunk a közös pozíció megvétésére. Azt szeretnénk, hogyha a reformok a valós szükségletekhez igazítanák a kohéziós politikát, hozzáférhetőbbé, átláthatóbbá tenné, lehetővé tenné, hogy a regionális és helyi szervezetek megbírkozzanak vele. Ez a mi célunk is. Uh, uh, a megfelelő finanszírozás az nagyon szükséges, ezért Én azt szeretném, hogyha az MFF-nek az értékét mindenképpen támogatnák, nem akarunk engedni ebből az összegből. És en, ebből az összegből nem szabad levonnunk az 5 milliárd eurót, és alig várom már, hogy a kollégáim megnyilatkozzanak, az árnyék előadókkal tegnap felvettem a kapcsolatot, én szeretném tudni a véleményét. Köszönöm. Sorry, thank you very much. Before, just clarification before I give the... Tisztázás, mielőtt még az árnyék előadóknak megadnám a szót, és a szocialistákkal kezdeném. A számadatokra utaltam most. A technikai módosítás, az új makrogazdasági információkkal kapcsolatban. Gondolom a bizottság reagál majd, de végül is itt az egyetlen olyan politikáról van szó az MFF-ben, ahol az allokált mennyiség attól függ, hogy milyen előrejelzésekből indulunk ki, és az új előrejelzések alapján a kohéziós politikákra mínusz 5 milliárd eurót fognak áldozni, hogy aztán a horvátországai támoga, ö, csatlakozás most ö, ö, plusz 3 milliárdot ö, követele meg, és itt akkor plusz 8 milliárdról beszélünk, 5 milliárd a mínuszban, ez egy új számadatok miatt ö, van úgy, ahogy. Aztán most a, a 376 milliárd eurós számadat, ugye az a, az alapadat, a bizottság javaslatában, viszont az Európa, az eu e, ö, eszköz miatt Persze technikailag most itt elég komplex a helyzet, de Georgios, szia! szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani a véleménytervezetért. Szerintem ez nagyon jó alap, és kialakíthatjuk ezek alapján az egyetértést a regionális szakbizottságban a 2014-2020-as időszakra. Még akkor is, hogyha megértjük, hogy a tagállamoknak vannak bizonyos korlátai az erőforrásokat illetően, ennek, ennek ellenére az EU-s költségvetés a fejlődésnek és a versenyképességnek alapja, és főleg az ok foglalkoztatása egész Európában. Ami a politikai kohéziót illeti, egyértelmű az üzenet, ez az egyetlen fejlesztési út Európa számára, és Európa minden régiója számára követendő. Ez a kiút a válságból, hiszen ez növeli a foglalkoztatást, és csak így kaphatók erőforrások. Szeretném elmondani, hogy a SURE szakcsoport jelentésében és a júniusi jelentésében ez alapján alakítottuk ki a parlament tárgyalási álláspontját. De hogyha szeretnénk elérni a fejlesztést, ha szeretnénk elérni a politikai kohéziót, hogyha szeretnénk megfelelő eredményes lépéseket tenni a válságból kivezető úton, akkor a politikai kohézió a Sura jelentése szerint mindenképpen a finanszírozástól függ, vagyis attól a körülbelül 400 milliárd eurótól. Ezt kapjuk meg a 2014-es, 2020-as időszakra, de ez nem csak a kohéziós politikára fordítódik, csak a 379 milliárd, van még néhány milliárd, ami nem erre a területre fordítódik. Mi úgy gondoljuk, hogy figyelembe véve azt, hogy az eredményeket kell megcéloznunk a kohéziós politikában, sokkal több pénzre lenne szükségünk, ezért aztán bizonyos módosítókat nyújtok be. Remélem, hogy az üzenetet átadjuk a parlament részéről a bizottságnak, hogy mennyire fontos a politikai kohézió a több éves pénzügyi keret számára. Köszönöm. Thank you uh, very much. Uh, I uh, would like to ask uh, um, now I understand. Köszönöm. Akkor szeretném megkérdezni, hogy ki kíván még uh, hozzászólni. Nem tudom, hogy François Alfonzi szeretne szólni, akkor Lambert van Nistelrooy kap szót. Köszönöm szépen. Szeretném támogatni ezt a véleménytervezetet. Ezt korábban már megvitattuk, tehát nem új de nem igazán tudom, hogy most merre haladjunk. Mi, ennek a, mi lesz ennek a vége ennek a történetnek? Én hiszen volt egy általános állásfoglalás a több éves pénzügyi keret előrelépéséről, semmi sem változott azóta, de most mi lesz a következő lépés? Ezt az elnökhöz is intézem ezt a kérdést, hiszen mikor jön el az a pillanat, amikor a plenárison ezt az időközi jelentést napirendre tűzzük. Mikor szavazunk erről? Hiszen most meghallgatjuk egymást, de az igazság, hogy egy kicsit elvesztettem a fonalat. Nem tudom, hogy ki tudná ebben kisegíteni. Előrelépést tettünk, igen, tegnap szavaztunk, és jóváhagytuk az első mandátumot. Tehát eh, megtesszük mindazon lépéseket, amelyek által eredményesen felléphetünk, eredményesek lehetünk azon összegekkel, amelyeket a következő időszakra szeretnénk, ugye a Gariga jelentés és eh, egyebek említenők meg itt, és egy új eszközt eh, hoztunk létre az imént, nem csak támogatunk a támogatás véget, hanem tőkeátételi hatást is elérünk, és elmondhatjuk azt, hogy modernizáltuk a kohéziós politikát. A kohéziós politika már nem olyan, mint volt, a célkitűzéseit, valamint az integrált megközelítését tekintve, a jelentéstételt tekintve, ez korszerűsített. Azt hiszem tehát, hogy ahogyan egy perccel ezelőtt is Kovacsev úr elmondta, készek vagyunk arra, hogy ezt a gyakorlatba is átvigyük és alkalmazzuk. Tehát azt szeretném megtudni, hogy ki tud engem tájékoztatni arról, hogy ez majd szeptemberben kerül talán a plenárisra? Az összes szakbizottság szeptember elejéig kész kell, hogy legyen, annak érdekében, hogy egy integrált dokumentum kerüljön majd októberben talán a plenárison a szavazásra? Hogyan működik ez az egész? Azt kell mondjam, hogy egy kicsit el vagyok veszve. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ki más szeretne, ki szeretne még ehhez hozzászólni? Nagyon röviden, tudomásom szerint az időközi jelentést most utána kell nézek, hogy mikor is bocsátjuk ezt szavazásra. A legutóbbi ülésen. Azt hiszem, hogy október lesz az. Ehhez képest nem történt változás. Októberben került át a plenárison szavazásra Van Nistelrooy úr. Hogyan fogjuk ezt előkészíteni, hiszen egy időközi jelentés így nem működik. Mikor fogunk mi szavazni, mikor tűzzük a napirendre, tehát hogyan fogunk mi felkészülni erre? Nem kell erről még öt alkalommal vitázni, hiszen készen vagyunk. Elnök, nem tudom, hogy most erre a jelentésre utal? Ha jól értem az eljárást, az összes érintett bizottság, amely a költségvetési folyamatban részt vesz, ugyanúgy dolgozik most, mint mi ezen jelentésekkel kapcsolatban, A Költségvetési Bizottságban valószínűleg szeptemberben fognak szavazni, ha helytállóak az információink, és az októberi ülésszakon fogjuk ezt a plenárison napirendre tűzni. Tehát a mi véleményünk nem közvetlenül a plenárisra megy, az ideiglenes jelentést, az időközi jelentést az elnökök értekezlete hagyta jóvá, és ez az időközi jelentés, ezt a Költségvetési Bizottság készíti el. Van Nistelrooy úr, az időpontok akkor meg vannak már határozva, elnök, most kell erről döntenünk, a szavazásra szeptemberben kerül sor, tehát a normális eljárást fogjuk követni, amely által majd a Költségvetési Szakbizottság is eljár, és a plenárisra tűzzük ezt a pontot. Elnézést, időközben lesz még egy fontos esemény, ahogyan azt Mavroyanis miniszter úrtól is hallottuk, ha jól tudom, augusztus 30-án, 31-én egy általános ügyek tanácsa lesz, és a tárgyaló feleket az Európai Parlament részéről is meghívták oda. Ott tehát lesz egy vita, amely elképzelhető, hogy új elemeket vet még fel a jövőbeli időponttal kapcsolatban. De ezzel kapcsolatban semmit sem tudunk megelőlegezni itt és most. Ami pedig az időközi jelentést illeti, ez egy olyan jelentés, amely a szerződést is tisztelben tartja, tehát a számadatokról szól, mert ez a többéves pénzügyi keret tárgya, plusz még tartalmazza azon kisebb kérdéseket, amelyek az általános rendelettervezetben is szerepelnek, amelyet a bizottság terjesztett elő tavaly és most korszerűsített, tehát ezek a legfontosabb pontok számunkra a rendelettervezet vonatkozásában a számok, valamint a makrogazdasági feltételek, ha nem tévedek, szintén, szintén szerepelnek ebben a közleményben, amely nem csak a kohéziós politikára vonatkozik, hanem a vidékfejlesztésre és a halászatra is. Tehát ezek azok a területek, amelyek fontosak a módosításaink szempontjából. A jelentés ugye maga csak a számokról szól, de amiről reflekt, amire reflektálniuk kell a képviselt csoportoknak, Itt ugye nem csak a számokról van szó, hanem egyéb kérdésekről is. De szeretném felhívni a figyelmet egy valamire. Azt hiszem, hogy nem kellene kommentálnunk azt, amit a tárgyalódobozba akar helyezni a tanács, mert gyakorlatilag elfogadjuk ezt a megközelítést. Tehát úgy gondolom, hogy ezt figyelmen kívül hagy, kellene hagynunk a véleményünkben ezt a tényt. Én ezt így látom, persze lehet, hogy tévedek. Konstance, elnézést, lehet, hogy lemaradtam egy-két dologról, mert később érkeztem. Kovacsev úr jelentését elolvastam, és amit én ebből megértettem, azaz hogy a bizottsági javaslatból indul ki, de úgy gondolom, hogy a Gariga jelentést is figyelembe kell vegyük a költségvetés szempontjából. Nem tudom, hogy ezt én félreértem, vagy, vagy megváltozott az álláspont. Andrei? Uh, a bizottságnak a pozíciója a Gariga jelentés de ez a minimális érték. Ez alá nem mehetünk. Ez a kohéziós politikára szánt összeg. A tárgyaláson nem szabad hagyni, hogy a bizottság javaslata alá menjenek a tagállamok. De a parlament tárgyalási alapja a Gariga jelentés. Hát ezt is belevettem a jelentésbe. hogy kell egy minimál összeg, ami alá nem megyünk. Van még más megjegyzés? Nincs már sok időnk a módosítókra, de nagyon fontos az, hogy kihasználjuk ezt a, az öt napot, ami meg rendelkezésünkre áll, hogy kiegészítsük a véleményt, mert szerintem alapvető fontosságú. tájékoztattak engem, hogy az októberi plenárison szavazunk majd Strasbourgban az időközi jelentésről. Igen, most már megerősítették. Ha nincs más megjegyzés, akkor nem, a bizottság sem. Nem akarnak beszélni, mert azt hiszem, hogy a regi főigazgatóságról jöttek, nem a költségvetésről valaki a szociális alappal kapcsolatban? Nem. A bizottság csak egy technikai módosítást eszközölt a tanácsnak a több éves pénzügyi keretről szóló szövegezéséről az új előrejelzések miatt és Horvátország belépése miatt, és valami van Ciprusról is benne, ha jól emlékszem. But uh, from our point of view, I think the most important thing is the change. Tehát meg kell változtatnunk a számadatokat, Horvátországot illetően egyértelmű, hogy mi az elérhető keret, de számunkra az adatok a fontosak. A bizottság most mégiscsak szól. Elnézést kérek, sajnos. Most a napi rend módosítása miatt nincs itt a bizottság részéről az illetékes, de remélem a jövőben készek leszünk. Mi minden esetre készek leszünk ennek a vitának jövőbeli lefolytatására. So there's no, no comment from the commission. Jan Olbricht. De hát ez egy nagyon érdekes javaslat, ha írásban kapnánk egy választ. Úgyhogy tegyük fel a kérdést hozzá. A régió főigazgatóság. Először is erősítsek meg a pénzügyi előrejelzést. Második. Mi a helyzet a 40 milliárddal? A plusz 40 milliárdot a kohéziós politikába szánják, vagy nem? Írásban szeretnénk a választ, ez jó lenne. Elnök. Tehát az írásban van. Mert a bizottság nem változtatott a tartalmon, ez csak egy technikai módosítás volt, úgyhogy ez egyértelmű. Hogy a CIF e az úgy maradt, mint ahogy egy évvel ezelőtt is volt a kohéziós politikában. A kohéziós politikai fejezetben. Válasz. Igen. A bizottság ezt írja, de tudjuk azt is, hogy a tanács nem ezt gondolja. Úgyhogy talán tájékoztathatnának minket arról, hogy ma pontosan hogy állnak a dolgok? Van terv arra, hogy valamit valahonnan kivegyenek? Elnök, jó, megkérdezzük. Írunk egy levelet, vagy, vagy megkérdezhetjük most? a bizottságot arról, hogy jelenleg mi a helyzet. De szerintem semmi nem változott. A biztosnak átadná azt a kérésünket, hogy tájékoztasson minket arról, hogy az EÖE-re mennyit szánnak a költségvetésben a kohéziós politikával kapcsolatban. Ha nincs más megjegyzés, Andrei, szeretné reagálni? Hát remélem, hogy kapok módosítókat. A határidő 21-e, ha jól tudom. És együttműködök majd az árnyék előadókkal, hogy közös álláspontot alakítsunk ki. Köszönöm. Tehát az egyetlen dolog, ami változatlan, az a módosítók határideje. Maximum július 17-e lehet, tehát következő hét kett. Markus, Markus, itt vagy, úgyhogy akkor visszamehetünk. Már megtetted a bevezetődet, úgyhogy folytassuk a megbeszélést a véleményeddel kapcsolatban. Bostinár úr nincs itt, tehát Lasak úr van itt. Tessék. Sorry? Uh, I'm sorry, I, I invited you. Elnézést, Olgyi, arra szó, kértelek föl, hogy szólj. Akkor én most szólok. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégáim. Úgy gondolom, hogy igen fontos ez az eszmecsere, ezért kell minden egyes aspektusára emlékeznünk ennek a témának. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ezen sajátos eszköz ráfordítása háromszor akkora, mint a múltban. 12 milliárd volt ez a közlekedési és energiaprojektekre. Most persze itt ugye 10 milliárdot az ICT mm, eszközre fognak fordítani, és az én módosítom ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy ki kellene terjesztenünk a, határ, a hatályt az ilyen technológiákra, valamint az energia technológiákra, itt az informatikai kompjúter technológiákra gondolok, és Mindezt az engedélyezések miatt kell megtennünk, ugye egyéni hálózatokra, e, építési engedélyekre is gondolok, és a feltételek köt, e, és előírások a jelenlegi szabályozás alapján igen komplexek. Tegnap, amikor szavaztunk, egy módosítót elfogadtunk, amely 10 milliárd átutalására vonatkozik a kohéziós politikából. És egy olyan kompromisszumban állapodtunk meg, mely szerint a teljes következő programozási időszakban a kohéziós politikákból e, majd még mindig a nemzeti tagállami keretekbe kerül be, és majd bilaterális módon tárgyalja meg a bizottság a tagállamokkal az ilyen pénzek elköltésének módozatait. Én azt gondolom, hogy ez egy világos megoldás, és akkor tudjuk, hogy min alapszik a mi javaslatunk. Én továbbá azt is gondolom, hogy a rugalmasság megköveteli, hogy lehetővé kell tennünk azt, hogy az ilyen projekteket a közlekedés szintjén a tagállami tárgyalások alapján kell megvalósítanunk, rugalmasnak kell lennünk, és figyelembe kell vennünk a regionális, helyi feltételeket például. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Ami a következő műszaki megjegyzésemet illeti, ott az energia ö, ö, aspektusa szeretnék utalni, és azt mondanám, hogy a kis széndiokszid kibocsátású intézkedéseket a kis kibocsátási intézkedésekre váltsuk át. Itt azokról a kedvezményezettekről van szó, amelyek így talán könnyebben megvalósíthatnák mindezt. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és Viktor Bostinár úrnak adja meg a szót. Köszönöm, és elnézést kérek, hogy későn érkeztem. A kezdettel kezdeném, és azt mondanom, hogy Pipper úr, az előadó, ugye tegnap egy hibát követett el a közös kohéziós alapra vonatkozó rendelettel kapcsolatban. A kohéziós alap rendeletében egy olyan kompromisszumot fogadtunk el, amely szerintem azt mondja ki, ha jól értem, amikor az EU erre gondolunk, ez igen komoly alapot biztosíthatna a jövőbeli tanács és bizottsági tárgyalásainkra. Alapköve kellene, hogy legyen alapelve ez, annak, amikor az EU eszközt végrehajtjuk, ha nem tév... Én azt gondolom, hogy nem tévedés volt ez tegnap, hanem egy tisztességes kompromisszum. A mi szakbizottságunk kétszer ilyen úgynevezett hibát nem követhet el. Most Piper úrra nézek, és az ő munkadokumentumát szeretném értékelni. Alaposan áttanulmányoztam, mielőtt idejöttem bizonyos megjegyzéseim lennének a vélemény tervezetével kapcsolatban, és nem csak én magam szeretném ezeket elmondani, nem csak az én véleményemről van szó, hanem különböző frakciókból származó kollégáim véleményét ecsetelem. A legellentmondásosabb téma már kezdetektől arról szól, hogy a 10 milliárdot milyen módon fogjuk átutalni, vagy fogjuk nem átcsoportosítani a központi irányító hatóság részéről. A fő téma, amelyet aztán a kompromisszumos megállapodásra feloldottunk tegnap a két jelentésben, az arról szól, hogy a tagállamok, kimondjuk, hogy a tagállamok, amikor úgy döntenek, olyan hogy olyan projekteket hajtanak végre, amelyek az EUE e, eszköz alá tartoznak, tehát a kompromisszum, amit elértünk tegnap, az egy jó kompromisszum, és jó üzenetet közvetít mind a bizottság, mind a tanács irányába. A tegnapi kompromisszum azt mondja ki, hogy az összeget nem csoportosítjuk át, hanem a tagállami keretben marad, abban a borítékban marad, és aztán az irányító hatóság még minden végrehajtás előtt tagállami megállapodást kell, hogy kapjon. Ez egy jó alapos garancia arra, hogy a megfelelő ö, ö, filozófiával tudjuk végrehajtani ezt a profilt, ugyanakkor a szükséges ö, garanciák is megvannak, és persze mozgástér még a tárgyalásra mindig marad. Az alapelv viszont a DG Move számára is alapelv kell, hogy maradjon, valamint a bizottság számára is, amikor az EUE e eszközre fogalmaz meg ajánlásokat arra is gondolok itt, hogy most, hogy a 30%-át az EÜE-nek határokon átnyúló dimenzióra különítse el. Az ilyen eszköznél következetes határokon átnyúló dimenzióval kell ö, gondolkodnunk, és amikor az energiainfrastruktúrára gondolunk, és amikor a közlekedési infrastruktúráról van szó, akkor is így kell eljárni. A 30% talán túl sok, Emögött azon gondolatok húzódnak meg, amelyeket még nem igazán magyarázott meg az előadónk, ezért szerintem valószínű meg kellene tartanunk valami összeget ebből az alapból, de nem 30%-ot. Mert hihetetlenül túl sok, túl magas ez az összeg. A sajátossága ugyanis minden kohéziós tagállamnak egy különleges aspektust ad mindennek, hiszen vannak drámai problémákkal küzdenek, más tagállamok pedig kevésbé drámai problémákkal kell, hogy megküzdjenek, úgyhogy túl drasztikus lenne, ha így lépnénk, inkább rugalmasságot biztosítsunk. Itt most ugye korai ö, ö, szakaszban vagyunk, megkaptuk már persze a vélemény tervezetét, minnyáján át kell, hogy gondoljuk azt. Én Végül is azt üzenném az előadó számára és minden más illetékes szereplő számára, a bizottság és a tanács számára is, hogy magától értetődik, hogy az ilyen típusú projektek igen nagy fontossággal bírnak. Szükségünk van az EUE e eszközre. Azt végre kell hajtani, de azt se felejtsük el, hogy itt ellenállásba ütközünk. Elnök asszony, 20 módosító azt javasolta, hogy teljesen töröljük az EUE e eszközt. Azt se felejtsük el, hogy a bizottságban milyen tárgyalások folynak, hogyha megállapodásra törekszünk, hogy az EU-et végrehajtsuk a tagállamokban, akkor minnyájunknak, minnyájunknak figyelemmel kell lennünk a problémákra, és minnyájan közösen kell azon dolgoznunk, hogy a szükséges, kompromisszumos megállapodást elérjük, és így végrehajthatóvá váljon az EUE, e. Mert hogyha az ellenállás csak fokozódik, akkor valószínű, hogy túl kockázatos lenne, sőt, megkérdőjeleznénk az EU-e e létét is. Szükségünk van az EU-re, de a két álláspontot valahol közelítenünk kell, és remélem, hogy a végén, amikor aztán ősszel, majd a nyári szünet után visszatérünk a témára, akkor a DG Move is figyelembe veszi majd, és a közlekedési szakbizottságunk is figyelembe veszi azt, hogy milyen drámai szükségessége van a kompromisszumnak. Szükségünk van rá. Igen, szándékunkat, készségünket, képességünket ö, ö, már elmondtuk, készen állunk a kompromisszumra, de végül tényleg azzal zárnám, hogy a közös rendelet olyan szabályokat fektet le, amelyeket végül, ha alkalmaznak, na most én nem a felső határértékre, meg a végrehajtásra gondolok, nem majd más módosítókat is benyújtok ezzel kapcsolatban, de fontos a kompromisszum készség, azt el kell érnünk. Van Nistelrooy. Yes, this is, uh, thank you very much. Elnök asszony Lambert van Nistelrooy. I think this is, <laughs> it's, it, it, it's the proof. Igen, valóban persze a puding próbálja az evés, és hát most itt éppen esszük a pudingot, mert tegnap egy álláspontot fogadtunk el, és világos volt. Az az volt tegnap, hogy támogatjuk az EÖE e eszközt, erőteljesen tesszük ezt, mert az eszköz, amelyet a múltban használtunk, az nem volt eléggé hatékony, hogy az ilyen határokon átnyúló aspektust is biztosíthatjuk a jövőbeli energiahatékonysági célok tükrében komoly munka vár még ránk, célirányosabbnak kell lennünk, földrajzilag sokkal szélesebb körű megközelítésre van szükség. De tegnap azt is elmondtak, hogy lépésről lépésre haladjunk, ez pedig azt jelenti, hogy amennyiben az Európai Bizottság nem képes egy valós tisztázással élni, ez nem annyira nagy dolog. Az Európai Bizottság meg tud válaszolni a, a kérdésre. Tegnap Oblik tett föl egy kérdést, és az MFF vitával kapcsolatban Piper úr is feltette ezt a kérdést, ugye? A bizottságnak világosan kell ö, megfogalmazni, hogy most kohézióból indulunk ki, vagy a kohézión kívülről beszélünk, és akkor milyen megoldás legyünk, nem? Az a szöveg, amelyet ma, a, ezen a héten kaptunk, az világos volt világosan fogalmazott. Tegnap mit tettünk, amikor szavaztunk? Azt, hogy igen, világosan közelítettük meg a dolgot, amelyben valóban a kohéziós uh, iránymutatást követtük nem vehetjük ki azt a pénzt, amit egyszer már úgy döntöttük, hogy benne tartunk, ez a megközelítésünk. Bostinári úr is elmondta, és erőteljesen ö, támogatjuk, hogy tárgyalunk, persze tárgyalások folynak, de ha a bizottság meg akar minket győzni, akkor ide a szakbizottságba a két illetékes biztos ö, látogasson el, társ ö, ö, jogalkotók vagyunk, és mondják el a véleményüket. Márkusz tegnap azt mondta, hogy rendben, persze ki lehet venni ezt az összeget a kohéziós alapokból, egy-két cikk erre utalna, megy már ahhoz képest, mint amiről tegnap ö, szavaztunk, de hát majd meglátjuk, hogy erre lehetőségünk-e vagy sem. Nem látok itt én ellentmondást, de a tény az, hogy az Európai Bizottságtól függ az, hogy hogyan tisztázza a dolgokat a 15-ös cikkkel kapcsolatban ki kell állnunk, és azt mondani, hogy most a plafonérték az hol van. Nekünk kell e, valóban kérnünk azt, hogy a tisztázással a bizottság éljen. Így kell eljárnunk. Ez az egyetlen észszerű eljárás. Tegnap, amikor szavaztunk, akkor kétszer ö, telefonon fel is hívtuk az illetékeseket. És ugye a munka dokumentumon dolgoztunk, azt mondtuk, rendben, készek vagyunk a támogatásra, rendben, akkor legyen a tőke áttétel jelentősebb, mint a múltban, rendben. Novemberben tavaly a munka dokumentumot megszerkesztettük, de a bizottság részéről azóta nem történt semmi mi azt kell, hogy kérjük, hogy a felelősségünket mi, mint társ ö, ö, jogalkotó már ö, elvégeztük a munkánkat, elvégeztük, tehát tegnap nem tévedtünk, nem hibáztunk, mi álláspontot ö, alakítottunk ki, és a tárgyalások során ez fontos. Ha jó irányba lépünk el, annak örülnünk kell, és ahogy Márkusz is javasolta, nézzük meg, meddig tudunk elmenni Viszont a bizottság részéről is várjuk ezt a világos állásfoglalást ami a határokon átnyúló határrégiókat illeti, konkrét válaszokra van szükségünk. Tegnap is ugyanebbe az irányba léptünk el, és a záró megjegyzésem az lenne, hogy ha az Európa déli országait kívánjuk segíteni, és hogyha a rendszer összekötetést meg akarjuk valósítani az északi régióival az EU-nak, akkor valóban esélyt kell biztosítani ezen déli régióknak arra, hogy létfontosságú új eszközökhöz juthassanak. Én támogatni tudom csak ezt a gondolatot. Végül pedig, ha az Európai Bizottság előáll az EÖE e eszközzel, akkor mi követjük őt. Itt nem arról van szó, hogy én magam kérném a tisztázást. Nem. Az bizottság saját gondolatmenetét is aláássa. Mert ha azt mondja, hogy a Rubikon folyó másik oldalára lép át, és a tanácsi ö, vitába bonyolódik bele, nem. Itt gyorsítsuk fel a dolgokat, és tisztázzunk. Köszönöm szépen. Még mielőtt megadnám a szót Markusnak. Szeretném jelezni, hogy június 12-én írtam egy ilyen levelet a biztosnak, és pontosítást kértem tőle egy hónappal ezelőtt. Jan. Igen, azt hiszem, hogy bizottságként eh, ki kell alakítanunk az álláspontunkat, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mi folyik. Először is eh, politikai szükség eh, vonatkozik arra, hogy egy olyan politikai eszköz kell kidolgoznunk, amely európai projekteket tesz lehetővé az energia ellátás, az infrastruktúra, a szállítás területén. Ezt javasolta ugye a bizottság. A többi pedig ennek a következménye, mindez nem véletlen. Az egész 50 milliárd, a 40 plusz 10 ez a kohéziós politikába került. Tehát ez a kohéziós politikába került, és a kohéziós politika természeténél fogva a közös irányításra épül. Időközben pedig az a javaslat, amely megszületett, ez nem csak a pénzről szól, hanem a módszerről is. A módszer pedig ugye azt arra vonatkozik, hogy a létező európai szintű ügynökséget kell felhasználni, és európai projekteket kell bevezetni. Ez pedig egy olyan fajta fellépés, amely akárcsak a TNT, ez brüsszeli központú. Azt hiszem, hogy az európai projektek szempontjából logikus, hogy valami európai szinten történjék. A kérdés az, hogy egy új ügynökség jön létre, vagy a már létező ügynökséget használjuk fel, de nem akarok most ilyen jellegű vitába bocsátkozni. A másik dolog pedig, és ez a valóság, nem lesz lehetséges az, hogy a mi dokumentumunkba építsük a felső határt, mert ilyen semmilyen rendeletben nem szerepel. Ez politikai megállapodás tárgya a tagállamok között és a bizottságé. A bizottság 2,5%-ban határozta meg a maximális összeget, ez a több éves pénzügyi kerek kapcsán állandó vitatárgyát képezi a bizottság, pedig a kohéziós alapokat, az összes kohéziós alapot ide helyezte. Ez nekünk lehet, hogy tetszik, vagy nem, de ők ezt a lépést megtették. Ez nem illegális, tehát ezt nem tudjuk felhasználni ebben a szövegben. Itt politikai megállapodásról van pusztán szó. Ez tehát egy olyan dolog, hogy ezt nem kellene megemlítenünk itt, mert ez egy, nem egy jogi kérdés. Tehetünk úgy, mintha itt nem erről lenne szó, de valójában erről van szó. Aztán pedig a kohéziós alapok. Mindannyian tudjuk már hónapok óta, tudjuk, hogy a bizottság azt mondja, hogy kiveszik a pénzt, a másik biztos azt mondja, hogy megadják ezt az összeget, és két biztost idéztem. Lambert kérése pedig egyértelmű, de nem az a legfontosabb számunkra, hogy ezt kiveszik vagy visszahelyezik, ez a kohéziós politika rendszerével összefüggő probléma. A rendszer értelmében a kohéziós alapok a nagyobb projekteket szolgálják, és a Maastrichti szerződés az alap. A makrogazdasági szankciók kapcsolódnak ugye ide, például Magyarország esetét nézzük. Tehát ha a kohéziós alapokat vesszük, és jog alapként azt vesszük, hogy a kohéziós alapokat csökkentik, ezt az összeget pedig valahova máshová csoportosítják át, akkor a kérdés az, hogy ez még mindig kohéziós alapnak minősül-e vagy sem. Természetesen a bizottság véleménye szerint ez már nem minősül kohéziós alapnak, tehát a kohéziós alap jogi szempontból csökken, már nem lesz kohéziós alap, hanem egyfajta kohéziós alap típusú összeg, ahol a végső kezdeményezett számára kedvező a társfinanszírozás, de már nem tekinthető kohéziós alapnak, mert makrogazdasági szankciók sem lesznek. Nem feledkezhetünk meg arról tehát, hogy ez olyan, mint előkészítenénk egyfelől a rendszert, másfelől pedig csökkentjük az összegeket. Tehát szerintem valaki egy hibát követett el, ezt korábban kellett volna tisztázni, el kellett volna különíteni egy bizonyos összeget. Most pedig határozottan ellenzem azt, hogy a kohéziós alapoktól pénzt vonjunk el, mert ez nem függ össze a projektekkel. A projektek korrektek. Persze az is lehet, hogy a projektekről megnyitjuk a vitát, de a javaslat nem ezt tartalmazza. Módosíthatjuk a projektek listáját is? Ez nagyon nehéz, hiszen arról is beszélhetünk, hogy helyesek-e a projektek. Minden esetre én határozottan ellenzem azt a módszert, hogy ezt a 10 milliárdot a kohéziós alapoktól elvonjuk, de támogatom azt, hogy ezt az összeget ugyanolyan, ugyanazokra a projektekre használjuk fel, de más módon. Például ugye kötelezettségvállások vagy elkülönítés formájában, ahogyan ugye tegnap erről megállapodtunk. Mert hogyha ezt a pénzt kivonjuk onna, onnan, és aztán pályáztatunk, és az nyer, aki a legjobban felkészült, vagy más feltételek alapján döntünk. Ez, ez az üzenet nem egyértelmű. Úgy tűnik, hogy az az első, aki a, aki a legjobb ajánlatot teszi. De még az utolsó megjegyzésem is fontos. Nem tudom, észrevették-e, de az összes olyan dokumentum, amelyel most foglalkozunk, nem tartalmaznak számokat. Ez az egyetlen olyan dokumentum, amely, amelyről vitázunk, és amelyben vannak számok. Hogyan tesszük ezt? mindenhova XXX összeget írunk, hogyan beszélhetünk akkor 10 milliárdról, és hogyha csökkentik a kohéziós alapokat? Például ugye, ha ez az összeg csökken, kérdés, hogy akkor továbbra is 10 milliárdról kell -e beszélnünk, mert lehet, hogy akkor ez már több lesz, mint korábban. Hát akkor írjunk oda azt, hogy XXX. nem beszélhetünk a, egy 30 milliárdos összegről, mert ha csökkentik, akkor mi történik? Tehát akkor ne legyenek számok írjunk oda egy, írjuk oda azt, hogy X. Elnézést, hogy ilyen hosszúra sikerült ez a hozzászólásom, de először is leszögezném még egyszer, hogy támogatom ezt a keretet, mint nagy európai projektet. A projektlistával nincs problémám, a 40 milliárd sem probléma számomra, ez majd a bizottság gondja lesz, hogy hogyan osztják el, de ami számomra fontos, az az, hogyha elveszünk összegeket a kohéziós alapoktól, akkor ezzel tönkretesszük az egész rendszert. Mert mi lesz a helyzet? Megnézzük, hogy egy adott országtól ugye elveszük az összeget, az ügynökséghez kerül, aztán a tagállam támogatást kér a projekthez, és aztán végrehajtja a projektet. A projektet a tagállam fogja végrehajtani, nem az ügynökség. Ugyanúgy tehát, mint a kohéziós alapoknál, csak éppen most lesz még egy köztes lépés, szerintem ez pedig tönkreteszi a rendszert. Tehát a kohéziós alapoktól pénzt elkülöníteni, elvenni nem megfelelő, és szeretném még azt, hogy a dokumentumunk ne tartalmazzon számot, írjunk oda egy X számot. Köszönöm, Rihád Zéber. Köszönöm szépen, elnök asszony. Függetlenül attól, amit Jan Olbricht most ismertetett, bele kell gondolnunk, hogy hogyan használhatjuk fel ezt a pénzt azért, hogy a hiányosságokat orvosoljuk. Ehhez viszont kell egy központi tervezés, hiszen a határon átnyúló kérdést és a tagállamok részvételét a hálózatok építésében ez különösen fontos a belső fiat számára, de a beruházások és a politikai akarat nem elegendő itt. Tehát, hogy autópálya legyen, vagy vasutat építünk a határig, de aztán a senki földjén ez véget Hát ennek nincs értelme. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Markus Pipernek a javaslata az nagyon jó, előrelépést irányoz, és különösen a az ökológiai szempontok figyelembevétele a közlekedésben. A 9-es pont az nagyon fontos lenne. Még egy-két kérdésem. A 12-es módosító indítvány. A közös kiírások és a határon átnyúló projekteket illetően. Ha tudjuk, hogy ezek a tenderek ilyen bonyolultak, akkor hogyan képzeled ezt el? Mindig azt hallom, hogy az EU-s tenderek nagyon komplikáltak, több kötetet kell írniuk, mert nem csak az európai jogot, hanem a nemzeti jogrendszert is figyelembe kell venni. Az elképzelés ugyan jó, de konkrétan hogy néz ki ez? Tehát itt ez egy mondatban van, de ha belegondolok, hogy például az út építéshez különböző hatóságok, különböző értékesek bevonásával, hogy folyik ez, hát biztosítani kell azt, hogy ez könnyebb legyen, mert különben teljes káoszba futunk. Ez aggaszt engem. Márkuszt és a bizottságot is kérdezem. A jóváhagyatás időtartama. Az a nagy problémánk most már, hogy infrastruktúra, energia projektek, a nagy projektek esetében néha egészen tíz évig is elhúzódhat a jóváhagyatás. Tehát amikor a közútról vagy a vasútról van szó, szóval ezek a projektek nagyon hosszú projektek, öttinger biztos. Az energia hálózatokkal kapcsolatban egy maximum három évet javasolt. Hát ez túl nagyra törő, hiszen környezetvédelmi hatástanulmányt is kell végeztetni. De nem kellene belegondolni abba, hogy itt kellene egy időtartam csökkentés azért, hogy felgyorsítsuk. Ha 2014-ben kapják meg a pénzt, és 24-ben építenek először valamit, hát ez probléma. De hogyha nézzük, hogy milyen összetett ez az egész anyag, akkor tényleg rá kell kényszerítenünk a tagállamokat arra, hogy egy ablakos ügyintézést valósítsanak meg, és legyen három év az, amik valóban belekezdenek az építkezésbe. És nagyon érdekel engem a válasz. Köszönöm. Igen, Konstance Krell. Zéber kolléga. Hát, csak rávett arra, hogy én is hozzászóljak. Igaz. Egy dolog biztos. Lambert és én is támogattuk azt, hogy létrejöjjön az EÖE. E. De mivel tegnap, ha nem találtunk volna kompromisszus megoldást tegnap, akkor most nem jött volna létre ez az EÖE. E. Mert nagyon sok olyan kérvénymódosító érkezett, hogy töröljük ezt az eszközt. Én remélem, hogy Markus Piper jelentésében megjelenik ezt, és remélem, hogy módosítanak a gondokmenetükön, hiszen gyakran azt mondják, hogy a tagállamok inkább centrálisan gondolkodnak, és nem határon átnyúló nyúló megoldásokban, de mi úgy gondoljuk, hogy ezt a kettőt össze lehetne kötni. Ne tegyünk már úgy, mintha tegnap nem kötöttünk volna kompromisszumot, hiszen kicsit ösztönöznünk kellene a szakbizottságokat. Legyünk már egy kicsit kreatívak, és remélem, hogy a Transzakbizottság is megérti ezt, és belegondol abba, hogy hogyan köthető össze a kettő. Ha nem, nagy nehézségeink lesznek, mert egyszer szavazni kell erről a plenárison, és egyszer a tanácsban és az asztalon fekszik majd ez, úgyhogy tényleg kompromisszumkésznek kell lennünk, nyitottnak, legyünk kreatívak, hogy tényleg gyakorlatias megoldásokat találjunk a jövő számára. Köszönöm. Köszönöm. Bárki, a bizottság, igen, Pake úr. Tessék. Thank you, uh, Köszönöm szépen. Én a Move DG-nek dolgozom. A bizottság üdvözli a Piper jelentés legtöbb elemét szeretnék arra emlékeztetni, teljes mértékben támogatjuk az ERFA-val való kohéziót, a határon átnyúló együttműködés, a TNT programok 60%-a ma a határon átnyúló együttműködésre fordítódik, tehát nem ellenezzük. De ma nagyon sok kérdést hallottunk a 10 milliárdról. Hogy emlékeztesek arra, vagy az, ez az úgynevezett transfer a kohéziós alapból az EU eszközbe. Ezt úgy kell fölfogni, mint egy költségvetési technikai módosítás. Ezt nem a bizottság javasolta a kohéziós alapban, ezt a pénzt mindig is arra szántuk, hogy a határon átnyúló ö, projektekre alkalmazzuk. Az, hogy ezt transferrel oldottuk meg, ez azért van, hogy a kohéziós tagállamokat pozitívan megkülönböztessük, hogy garantáljuk, hogy csak ők juthatnak hozzá ehhez a pénzhez, hogy az EÖE e a versenyképességet elősegítse, és ezt csak úgy oldhattok meg, hogyha először a kohéziós alapba tesszük a pénzt, ezzel elérjük, hogy ez egy alap, amihez más nem férhet hozzá, és utána a legmagasabb szintű társfinanszírozást érhetjük el. Ha nem, ha nem transferrel érjük ezt el, akkor az EÖE-ben nem férhetünk hozzá ehhez a pénzhez, hogyha magasabb szintű táncfinanszírozást javaslok, erre megvannak a jogszabályok, kötnek minket ezek, úgyhogy ez a vita, hogy közös felelősségvállalás a 10 milliárdra vagy nem, véleményünk szerint értelmetlen ez a vita, mert eh, egyértelművé tettük a javaslatban azt, hogy a 10 milliárd az eö ben csak a kohéziós tagállamokért lehet. De a kohéziós alapból akkor kerül át az összeg az EU-ben, amikor belekezdenek a projektbe. A bizottság javaslatát az EU-ét kap, illetően valóban azt javasoltuk, hogy az 1B fejezetben legyen, a tanácsban viszont áttették az 1A-ba az 1B helyet. Nyilván a bizottság nem ért egyet ezzel, mert mi úgy gondoltuk, hogy a kohéziós politikával együtt ugyanabban a fejezetben lesz. De ez nem azt jelenti, hogy megosztott irányítást akarunk, mi azt akarjuk, hogy az EÖE a kohéziós politikával együtt kerüljön kezelése, nem ütközik a két politika, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a 90-es években a kohéziós alapokat nem társ irányítással kezelték. Mi ma az EÖ-et szeretnénk működőképes segíteni. A tenszeket, illetően a szerződés azt mondja ki, hogy a kohéziós alap a tenti hálózatokat finanszírozhatja, így aztán mi úgy gondoljuk, hogy betartjuk a szerződés kitételeit, és így azzal, hogy pénzeket mozdítunk ki a kohéziós alapból az eszköz számára. Én sok lehetőséget hallottam arra, hogy a kohéziós tagállamokban esetleg elkülöníthetnénk a pénzeket, egy feltételességet valósíthatnánk meg. Megpróbáltunk, mindent megpróbáltunk, nem működött, nem is fog működni. Visszatérhetünk ide, de már tudjuk az eredményeit. Ez azt jelenti, hogy a belső piacon, ha össze kell kötnünk a tagállamokat nehéz a vasútrendszert úgy összehangolni, hogy fenntarthatóbb legyen. Ki lesz az áldozat annak, ha ez nem sikerül? Európának a nyugati része, vagy a kohéziós országok, akik 2020-ban egyszerre csak azt látják, hogy nincs meg az infrastruktúrájuk ahhoz, hogy bekapcsoljanak a belső piacra, és nem lehet fenntartható modalitásokat megvalósítani. Nos, vajon ki aratja le majd a babérjait annak, hogy a kohéziós alapot betartjuk a szabályt, ami a papíron van, de a gyakorlatban megakadályozzuk azt, hogy a lehetőségeket teljes mértékben kihasználjuk. Kallasz biztos úrnak elviszem, ezt a javaslatot. Nyilvánvaló, hogy szívesen kommentálja önöknek ezt a kérdést. És most itt fejezem. Köszönöm. Okay, understood. Köszönöm szépen, ha jól értettem a nevét, akkor a jó mi döntünk arról, hogy miről vitázunk, vagy nem. Amikor ön azt mondja, hogy nem ez a megfelelő grémium a vitára, akkor ezt nem tudom elfogadni. Másrészt pedig ennek a pénznek úgymond semmi köze a kohéziós alapokhoz, de hát mégis a kohéziós alapokon keresztül kerülnek allokációra. Világos. Az is mindebből az üzenetből, hogy a bizottságtól világos magyarázatra van szükségünk az EÜE e eszköz finanszírozásáról. Egyenlőre az igazságot még nem hallottuk a bizottság szájából. Mi minden esetre nyitottak vagyunk továbbra is a vita lefolytatására, és várjuk ezt. Őszintén szólva azt kell mondjam, hogy korábban ez nem történt volna meg velem, mert akkor, eh, ha az NDK-ban éltem volna, mert akkor nem lettem volna képviselő, de akkor azt mondhattam volna, hogy ez egy betonfej volt, amely most nyilatkozott. Hihetetlennek tartom ezt, mert eh, bennünket eh, képviselőként az együttdöntési eljárásban nem vesznek figyelembe, mi dolgozzuk ki a jogszabályokat. Elnézést kérek, de a bizottságnak joga van ahhoz, hogy javaslatokat terjeszt elő, de a döntésben, a tanácssal együtt, bizonyos mértékig legalábbis a parlament dönt. Tehát egy kicsit abszurdnak tartom, ami történt. Lehet, hogy ezt este egy vacsora körében informális szinten ki lehet jelenteni, de nem egy szakbizottsági ülésen, főleg azután, hogy tegnap olyan dolgokról szavaztunk, amelyeket nagyon észszerűnek tartok. Egy valami azonban egyértelmű, Jan Olbrichtnak az volt teljesen igaza van és biztosak lehetnek abban, hogy a biztos urat nagyon határozottan ki fogjuk kérdezni. Egyébként Hán biztos úrral együtt kellene, hogy jöjjön, és azt hiszem nem ez lesz az utolsó vita, nem ez volt itt most az utolsó vita, de az is elképzelhető, hogy az Európai összekapcsolási Eszköz végeredményben majd nem jön létre. Hogy ez kívánatos-e végeredményben az Európai Bizottság számára, hát ez valóban egy jogos kérdés. Úgyhogy eh, itt azért egy kicsit több rugalmasságot szeretnék a bizottság részéről is. Most az előadónak, mielőtt megadnám a szót, a szakbizottság nevében ki szeretne még szólni? Viktor Bostináró. Elnök asszony, éppen most nekünk azt mondták, hogy ugye nincsenek számadataink. A kohéziós alapra áldozandó politikák alapjairól számszerűen nem tudunk, és akkor azt mondják hogy akkor nekünk, hogy mínusz 10 milliárdal kell számolnunk, mely szerint a 10 milliárdot vagy a kohéziósból e, csoportosítják át, vagy nem is létezik. Hát e, még tárgyalások ártuk, mégis azt már tudjuk, hogy mínusz 10 milliárddal kell operálnunk itt, a parlamentben, a regi szakbizottságban, ez elfogadhatatlan számomra, ez az első gondolatom. Másrészt, én is, mint számosan ö, közülünk láttuk, hogy a két biztos és a ö, ö, MOVE és regi ö, főigazgatóság részéről bizony próbálkoztak itt egy ilyen kohéziós alapok szempontjából egy közös fellépést elérni, de mégsem történt történt semmi. Egészen máig. Ezt a helyzetet nem lehet úgy felfogni, hogy akarod, akkor tiéd, nem akarod, akkor hagy. Nem. Alapvetően át kell ö, gondolni, hogy itt a parlament szerepe alapvető fontosság, és Konstancéval és másokkal értek egyet, ez nem eljárás. Elnök asszony. Ha senki más nem kíván szót kérni, akkor Markusnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Hát egy kicsit szórakoztatónak tartom ezt, mert általában ha azt nézzük, hogy itt hogyan zajlik az egész, akkor az azért mindenképpen örvendetes. Szeretnék emlékeztetni, illetve felhívni a figyelmet egy olyan eredményre, amely bekövetkezhet. Hogyha elbúcsúzunk ettől a 10 milliárdtól, akkor egy paradox helyzet állhat elő. A gazdagabb régiókban 21 milliárd áll rendelkezésre az összekapcsolódási eszköz számára, ez jogi kötelezettségekkel is jár, hogy arra utaljak, amit Richard Zéber említett, hiszen a tagállamok kötelezettsége, hogy egy bizonyos időkereten belül elkészítsék ezen, kivitelezzék ezen projekteket. Ez egy európai nyomás, amit egyébként jónak tartok. Nyugat-Európában ez adott lenne, és mindannyian azt akarjuk, hogy a kelet-európai piacok is gyorsan kapcsolódhassanak Nyugat-Európához, de ott, ha ez a vita kudarcot val, akkor nem következhet be. Szeretnék ezért egy hidat építeni. Elismerem, hogy ez a kompromisszum az 50-es, az 50-es kompromisszum, ugye ott volt a 84. Én ezt egy picit másképpen fejtettem volna ki. Én azt mondtam volna, hogy ezt az összeget a tagállamokkal való egyeztetés során kellene kiosztanunk úgy, hogy a versenyjogot tiszteletben tartjuk. A verseny eljárás rendkívül fontos annak érdekében, hogy a hatékonyságot is biztosítsuk. Máskülönben a dolgok úgy folynak, mint mindig, semmi sem történik, ami nagyobb nyomást gyakorolna a tagállamokra a hatékonyság érdekében. Úgyhogy arra térnék most ki, amit Danuta és mások is megemlítettek. Már hetek óta várunk a bizottság javaslataira. Én ezt másképpen látom. Ez egy nagy esély számunkra, hogy új ötletekkel húzakodjunk elő, és pont erre tettem kísérletet. Bár el kell ismernem, hogy nem vagyok jogász, politikus vagyok, és Richard a határon átnyúló pályázatoknál nem akarok én, és nem is tudnék megoldást kínálni. Politikai gondolatokat tudok megfogalmazni, elnézést, de folytathatnám végre nyugodtan? A végrehajtás a bizottság hatásköre kell, hogy legyen, ezt konkrét formába kell önteni. És ugyanez vonatkozik a határon átnyúló térségekre, az ilyen pályázatokra, azon elképzelésekből kiindulva, amelyeket a bizottság is felvázolt. Jó magam, ezt nem tudom elkészíteni, úgyhogy ezzel gyakorlatilag mindkét kérdésedre válaszoltam is. Mindazok, akik aggódnak amiatt, hogy ezen jelentéssel bármit is keresztül akarunk vinni. A 84-es cikkben az 50-es kompromisszummal a versenyjogi eljárást, ha be tudjuk építeni, akkor azt nagyon szerencsésnek tartom. Az a megközelítés, amelyet én jellemeztem, az gyakorlatilag az, hogy egy fokozatos eljárást szeretnénk, több pályázatot, az időszak közepén pedig egy felülvizsgálatra kerülne sor, ahol megnéznénk, hogy hol tartanak a tagállamok, és a közigazgatást adott esetben pont ezen országokban javítanunk kellene, hogy a jövőben a pályázatoknál hatékonyabbak és sikeresebbek legyenek. A bizottságnak akkor ott nagyobb kapacitás építést kell végrehajtania. Ez lenne a javaslatom, de tényleg nem szeretném azt, hogy egy adott tagállamot nehézségekbe ütközzön. Szerintem ez az egyik olyan eszköz Európában, ahol tényleg egy központi forrásigatásra van szükség. Tudják, hogy bírálni szoktam az európai ügynökségeket, de ebben a témában, ahol valóban európai többletértéket kell biztosítanunk, azt hiszem, hogy szükségünk van ilyesmire. Ezt valóra kell váltanunk, egy kompromisszumot kell kötnünk, amely a tagállamoknak is mozgásteret biztosít, ugyanakkor a kohéziót sem veszítjük el. És még valamit a felső, a plafonnal kapcsolatban. Formálisan ez lehet, hogy nem ide tartozik, de hát politikusok vagyunk végeredményben. Egy jelzést kell küldenünk, még akkor is, hogyha ez nem a megfelelő helyen történik, de Mm, jeleznünk kell, hogy nem ott akarjuk a kohéziós összegeket, amelyek a CF-re vannak elkülönítve. Ezt szerettem volna ezzel a véleménnyel kifejteni, hogy aztán a végrehajtás hogyan történik majd, hát a bizottsági urak és hölgyek ezt sokkal jobban tudják. Ez csak egy vélemény egy szakbizottság részéről, ez egy folyamat része, próbálunk némi lendületet vinni ebbe az egyébként rendkívül nehéz vitába. Köszönöm. Márkusz, tisztelt kollégák, szeretnék még arról tájékoztatni mindenkit, hogy a menetrend milyen lesz ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A TRAN van, november 5-én kerül sor a szavazásra, tehát mi októberben tudnánk elfogadni ezt a jelentést. Ha nem tévedek, akkor 10-én, október 10-én ülésezünk, és azt megelőzően szeptember 18-án is tartunk egy ülést. Tehát ahelyett, hogy ma megnyitnám a módosítók benyújtásának határidejét. Szeptember 18-án tarthatnánk egy további eszmecserét, kérnénk a bizottság végleges álláspontját, mert kényelmetlen helyzetben vagyok, nem tudom, hogy miről szavazhatnánk a különböző információk alapján. Tehát azt javaslom, hogy november 18-án meghívjuk a bizottságot, hogy eloszlathassuk a kételjeinket, és aztán rövid lenne a módosítók benyújtásának határideje szeptember 18-a után, és akkor így nem panaszkodhat senki, hogy rövid az idő, és így még készek lehetünk a TRAN szavazásig, észszerűen járhatunk el tehát így, és elkerülhetjük talán a hibákat. Ha egyetértenek, akkor ez lenne a javaslatom. Még három biztost is meghívhatunk, Úgyhogy megnézzük majd, hogy ki jön el, meglátjuk, ki az, aki el tud majd jönni szeptember 18-án. És akkor ezt a napi rendi pontot lezárnám. Köszönöm szépen Markusnak az ismertetését. Most pedig, tisztelt kollégák, még két jelentésünk van. Ramona Manescu jelentése, aki nincs itt és nem hatalmazott meg senkit, hogy bárki ismertesse nevében ezt a javaslatot, de azt javaslom, hogy ezért a módosítók benyújtását már lehetővé tegyük, megnyitnám a határidőt. Ez azt jelenti, hogy mindkét jelentésről vitázhatunk. Elnézést, nem hallom. Elnézést. De hát az imkóban is elhalasztják a szavazást, új napi rendünk van december 17-én fogunk szavazni. Akkor erre számíthatok, mert nem kaptuk meg. Igen, igen. Az IMKO szakbizottság minden tagjának itt küldte a titkárság ezt, mert Tarabella úr nagyon sok módosított kapott az árnyék előadóktól. Elnök, ez azt jelenti, hogy szeptemberre halaszthatjuk a megbeszélés. Jó, akkor az ön hibája, ha bármi történik. Kedves kollégák, akkor Ramona Nicole Manescu-nak a két jelentése. Mivel az IMCO elhalasztotta a határidőt, elhalasztjuk. Korábban az IMCO-val ezt már megvitattuk, nem voltak hajlandók halasztani, de most igen, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az egyéb pontokhoz jutottunk, senki semmit nem akar ezzel kapcsolatban mondani, úgyhogy a következő ülésünk szeptember 17-e és 18-a. Köszönet mindenkinek, különösen a tegnapi napért, és pihenjenek jól nyáron. Bezárom az ülést, köszönöm a tomácsoknak is, és mindenkinek minden jót nyári szünetre.